Okay, colleagues, if people can start taking their seats. Kedves kollégák, kérem mindenki foglaljon helyet. Nagyon uh, nagy horderejű ülésről és szavazásról van szó. Történelmi jelentőségű ez az ülés, mert első alkalommal három szakbizottság dolgozik egy társ jogalkotói témában, nagyon fontos téma ez. Három társ előadónk van ebben a témában. Úgyhogy megnyitom az AFET, a Fejlesztési és a Költségvetési Bizottság közös ülését. Csak három, négy pont van a napi rendünkön. Az első a napi rend elfogadása, nem tájékoztattak semmiféle változtatásra, akkor így elfogadhatjuk, köszönöm. Nincsenek közleményeim az kettes napi rendi pontban, azonban az elmúlt közös ülés február 28-án és március 8-án jegyzőkönyvek elfogadása még a hármas napi rendi pontban található, és ha bármi megjegyzésük van, kérjük ezt az ülés vége előtt a titkárságnak küldjék el, amennyiben nem, akkor elfogadottnak tekintjük a jegyzőkönyveket. Gyorsan mehetünk tovább a negyedik napi rendi pontra, az Európai Fentartató Fejlődési Alap, az EFA, valamint az EFA garancia és az EFA garancia alap létrehozása. Három társadalmadónk van, de azt mondták, hogy nem szeretnének hozzászólni. Így van? Nem? Akkor nagyon gyorsan rá is térhetünk a szavazásra. Azonban, mielőtt ezt megtennénk, először Üdvözölni szeretnénk egy különleges vendégünket, Lord -t. Azt hiszem, hátul ül. A Commonwealth Business and uh, Business Council elnöke, és nagy örömmel üdvözöljük itt, köszönjük, hogy eljött hozzánk. Akkor most áttérünk a szavazásra. Mielőtt azonban megnyitám a szavazást, meg szeretném kérdezni, hogy mindenki tudna-e szavazni, hogy ellenőrizzük, hogy működik-e. Megnyitom a szavazást. Has everybody voted? They haven't or oh, you have... Mindenki szavazott? Nem, még nem. Kérem mindenki nézze meg, hogy működik-e a szavazókártyája, ha szavazni szeretne. Én úgy látom, hogy még négyen nem szavaztak. Ha mindenképpen szeretnének a jövőben, ellenőrizzék a kártyájukat. Jó, majdnem meg vagyunk, már 79 körül járunk. Tajer asszony, nem működik a gépe? Most már igen? Egy valakié nem működik, úgy látom. Egy valaki nem szavazott még. De hogyha elégedett ezzel a helyzettel, akkor semmi gond. Lezárom a szavazást. Na nézzük. Úgy, úgy látom, hogy működnek a szavazógépek, kezdhetjük a szavazást hosszú szavazásnak nézünk elébe, aztán 22 kompromisszumos ö, módosítónk van, mindenki megkapta, és köszönjük az előadóknak. A 71-esre kezdjük, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A következő oldalra lapozhatunk. Van egy szóbali módosítónk. A 197-es cikk szerzője írta mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 24-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 198 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 199 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hármas kompromisszum mellette ellene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 222 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Kérem mindenki tegye fel a kezét. 222-esről fogunk szavazni. Azt hiszem, hogy mindenki elfogadta, de azért ellenőrizzük. Ó, igen, nagy többséggel. Kérem mindenkit tegye fel a kezét, mert egyébként nem látom, hogy ki hogy szavaz, nagy a terem. 30-as Ja nem, ez okafogyott, 223 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 224 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 225 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 225-öt, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást elutasítottuk. 31 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Jó, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a 31-esről. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 226 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 227 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. A kokobu 14-ese, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. De ellenőrizzük, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Igen, egészen így nézett ki. Megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk, jó, hogy ellenőriztük, elnézést, kedves kollégák. 228 mellette, elvene, tartózkodás, elfogadtuk. 32 mellette, ja, nem, bocsánat, oka fogyott, mondja az elnök hogy 230 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 231 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 196 és 273-as blokkban szavazunk, mert ugyanarról szólnak mellettük, ellenük, tartózkodás, elutasítottuk. 271 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 271-est, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor a 274-ről szavazunk mellette? Nem, nem, nem, bocsánat, azt mondják, hogy okafogyott, akkor a 39-es mellett, ja nem, ez is okafogyott. A 13-as kompromisszumja mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Lapozhatunk, úgy tűnik. És a tizedik oldalon vagyunk egy egyes számú szóbeli módosító következik mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük az egyes szóbeli módosítót. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Kont 16-27-esek következnek, mellettük ellenük tartózkodás elutasítottuk. 381-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 293. Ja nem, bocsánat. Nagyon komplikáltak itt a magyarázatok. Kettő mellette ellene tartózkodás elutasítottuk egyébként a hosszas megbeszélést követően. 294, ez egy szóbeli módosító, mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 294-et a szóbeli módosítóval, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 46 mellette ellene, ha lehet, ismételjük ezt meg, mert senki nem teszi fel a kezét. 46-os mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 295 mellette ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, ellenőrizzük a 295-öt, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 304-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 305-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 306 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 307 mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 307-est, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Éppen hogy. 308 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 309 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 310 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 3.12 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 3.12-est, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 3.13. Igen. Mellette, ellene, tartózkodás, Ellenőrizzük a 313 on megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 314 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 50 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 51 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 316 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 317 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 318 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 52 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 319 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 321 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 321-et. Megnyitom a szavazást. Everybody voted. Vote is closed. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elfogadom. 53 in favor. 53 mellette, nem, nem, nem, bocsánat, azok a fogyott. 320-as jön, mellette, ellene. Tartózkodás, ellenőrizzük a 320-ast, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Nem? Akkor még egy kis időt adok. Mindenki szavazott most? szeretne szavazni, szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 54. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 323 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 323-at, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást elutasítottuk. 322 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 55 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 324 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 325 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 325, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 320, nem. Elnézést, 327-es következik mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 327-est. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 57-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 58 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 329 mell és 30 és 330-as együtt mellettük ellenük tartózkodás, elfogadtuk. 331 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 332 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 333 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 334 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 335 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 336 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 337 és 339 együtt szavazunk róluk, mellettük, ellenük, tartózkodás elutasítva. 338 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 340 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 341 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 59 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kokobu 28 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 60-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os. Abstentions carried. Mellette, ellene, elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 66 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 39 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 364, nem, 365 mellette ellene tartózkodók. Ellenőrizzük a 365-öt géppel, megnyitom a szavazást. Mindenki leadta? Lezárom a szavazást. Elvetettük. 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 372 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 376 mellette ellene tartózkodók. Nézzük meg géppel ezt. Megnyitom a rendőző szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 36 és 42 együtt mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 43 a kontrészerről mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 44 mellette ellene tartózkodók. Nézzük meg a gépe, géppel megnyitom a szavazást. Mindenki látta? Lezárom a szavazást. Egy szavazat többséggel átment. Negyvennégyes, mellette, ellene. Mellette. Nézzük a, a kont 45-ösét, bocsánat, megnyitom a szavazást. Mindenki leadta. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 377 mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 378 mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 47 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 69 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 48 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 318 mellette ellene tartózkodók. Nézzük meg ezt az utóbbit, megnyitom a szavazást. 380. Szavazott mindenki? Lezárom. Elfogadtuk. 49, megnyitom. Nem. Mellette. Ellene tartózkodok. Elfogadtuk. 382 mellette ellene tartózkodók, ezt nézzük meg, 382-t elnőző géppel, megnyitom rá a szavazást. Mindenki szavazott? Szavazzanak kérem, lezárom. Elvetettük. 385 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 17 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Megyünk tovább. 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 92 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 93 és 94, 95 egyben mellette ellene tartózkodók elvetettük. 96 mellette ellene, tartózkodók, elvetettük, 97 mellette, ellene, tartózkodók, elnőrizzük géppel a 97-est, megnyitom a szavazást. Mindenki látta. Lezárom. Elfogadtuk. Kilencvennyolc mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk Deva úr módos, alelnök módosítóját. 99 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. 100 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Hármas módosító 100, tehát 103 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 4-es mellette ellene tartózkodók nézzük meg géppel. Megnyitom a szavazást. Kérem mindenki voksoljon. Lezárom. Elfogadtuk. 109 mellette, ellene tartózkodók. Ezt géppel nézzük meg, a 109-est, megnyitom a szavazást. Kérem, adják le. Lezárom. Nagy többséggel elvetettük elnézést, hogy nem láttam kezekkel fáradunk, úgy látszik. 21 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk 21-est. Túl vagyunk a nehezén már, de azért haladjunk. 111 és 172 együtt mellette, ellene, tartózkodók. Elnőzzük géppel, megnyitom. 111-172 egyben. Kérem mindenki voksoljon. Lezárom. Elfogadtuk. Nem. Oka fogyott? Nem. Elnézést. 173. Mellette. Ellene tartózkodó. Nézzük meg ezt géppel. Megnyitom a szavazást. Mindenki látta. Lezárom. elvetettük. Ellen, ellene tartózkodók elvetettük a 174 et Huszonkettő mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 115 mellette, ellene tartózkodók elvetettük. 116 mellette, ellene tartózkodók elvetettük. 117 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 8 nem, okafogyott, 118 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 10 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 119 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 4-es és 120-as egyben, mellette, ellene tartózkodók, elnőző géppel. Mindenki látta, lezártuk, elfogadtuk. 121 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. Mondják, hogy nézzük meg géppel, jó, ellenőrizzük. 121-es. Megnyitom az ellenőrző szavazást. Mindenki látta. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 23 mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 12 emellett ellene tartózkodók elfogadtuk. 128 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 129 mellette ellene tartózkodók. Nézzük meg géppel, megnyitom. Mindenki leadta, lezárom. Elfogadtuk. 24-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók. Nem látom a kezeket. 24 magasra a kezeket. Ellenre tartózkodók elfogadtuk. 135 és 7-es gond egyben mellette, ellene tartózkodók, ellenőrző géppel megnyitom rá a szavazást. Mindenki voksoljon, lezárom. Elfogadtuk. 136 mellette, ellene tartózkodók. 136 mellette. Megnyitom a szavazást. Mindenki látta? Lezárom. Elfogadtuk. 138 mellette. Ellene. Tartózkodók. Nézzük meg géppel. Megint a szavazást. Lezárom. Elvetettük. 139 mellette. Ellene. Tartózkodok, elfogadtuk. 142 72 egyben mellette ellene tartózkodók elvetettük. 143 mellette ellene tartózkodók. Nézzük meg géppel a 143-as, még a szavazást. Mindenki látta. Lezárom elvetettük. 141 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 145 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 146 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 147 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. részenkénti szavazás a 148-ban. Első rész szobalémodosítóval mellette ellene tartózkodók elvetettük. Második rész mellette ellene tartózkodók. Nem szavazunk róla, akkor tehát megyünk tovább, szavazzunk a 149-ről, arról sem szavazunk most, akkor haladunk tovább. 8-as, kont 8-as, nem, azt is lefették a többiek már, többi pont. 151 a következő. Mellette ellene tartózkodók. megítem a szavazást. Géppel szavazunk róla. Kérem, voksoljanak. Lezárom. Elfogadtuk. 152 mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 154 mellette. Ellene tartózkodók. Elvetettük. 155 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 55-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 163 mellette. Nem, bocsánat, itt is van szóbeli módosító. Szóbeli módosítóval együtt. Mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 164 okafogyott lett. 165 mellette ellene tartózkodók. Nézzük meg még egyszer a 165 mellette, ellene tartózkodók. Nézzük meg géppel 165-öst. Mindenki látta? Lezárom. Elfogadtuk. 166 mellette, ellene tartózkodók. Nézzük meg géppel ezt is, Megírom a szavazást. Mindenki voksoljon, lezárom. Elfogadtuk. Tízes mellette ellene tartózkodók elvetettük. 167 mellette ellene tartózkodók. Nézzük meg ezt géppel, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazzon. Lezárom elfogadtuk. 168 mellette, ellene, tartózkodók, ezt is nézzük meg géppel, 168-as, megint az előző szavazást. Mindenki szavazott, aki akart? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Már a befutóban vagyunk. 171 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 176 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 177 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 178 mellette ellene tartózkodók. Nézzük meg géppel a 178-ast, megnyitom a szavazást. Mindenki leadta a szavazatát. Lezárom akkor. Elfogadtuk. Végszavazás az egész módosított szövegre név szerint szavazunk róla, megnyitom. Mindenki látta, aki akarta? A szavazatát? Akkor lezárom. Nagyon nagy többséggel elfogadtuk, gratulálok a három társ előadónak jó munkát végeztek. De még nem menjenek el, senki sem menjen, mert van még két szavazatunk, Frunzulika úr akart szót kérni, társ előadóként köz. Végül, de utolsóban hat köszönjem meg az összes jelenlevő képviselőnek azt, hogy megszavazta ezt a nagyon fontos jelentést, amely sajátságos nem csak azért, mert három szerzője van, ugye először történik az Európai Parlament történetében ez, hanem azért is, mert nagyon fontos eszközt ad a kezünkbe a fenntartható fejlesztési alappal, és ezzel javítható az afrikai és a kelet-európai partnerségben levő országok fejlődése, és az Európai Unió külpolitikájának kezében rendkívül fontos eszköz ez, ezzel lehet a fejlesztést és a stabilitást erősíteni ezekben a térségekben, ez az hát Európai Uniós soft powernek egy nagyon fontos áttétele, és meg kell mutassuk azt még egyszer, hogy az Európai Unió nagyon fontos globális szereplő ebben a tekintetben. Ezért is helyes, hogy elfogadtuk. Köszönöm, gondolom a társadalmadók egyetértenek. Van még egy nagyon fontos szavazásunk ö, arról a döntésről, mely alapján ö, a tanácssal elkezdjük a tárgyalásokat nyílt triológusban. Ehhez 72 szavazat kell, elektronikusan szavazunk róla. A triológusban való, tárgy, való tárgyalások megkezdésről fogunk szavazni, megnyitom a szavazást. Some people haven't voted yet. Valaki még nem szavazott. Please, this is an important vote. Kérem mindenkit tegye, mert fontos a triológus témája valami, mindenki szavazzon, így vagy úgy. Without card. He's voting in favor? Akinek itt a kártyát, tegye be a gépbe. I we add the one person. So, has everybody voted? Mindenki látta? The vote is closed. Lezárom. Nagy többség mellette van, hogy megkezdjük a tárgyalásokat. Gratulálok a három társelőadónak mivel ilyen sokan vagyunk a három szakbizottságban, kezelhetővé kell tegyük a triológust, így a feladat megosztásra vonatkozóan majd az elnökök javaslattal élnek. Köszönöm mindenkinek, kellemes estét kívánok!